Okay, um, welcome back everybody. Um, Rendben van, mindenkit üdvözlök ismét itt a teremben, elnézést, amiért egy kicsit csúsztunk az idővel, de annyira izgalmas volt az ECOFIN ülés, hogy a miniszter úr nem tudott elszabadulni onnan, sőt, hát ő elnökölt. Ott lehet, hogy feltűnő lett volna, ha elsúnyog onnan, de ahogyan megígérte, eljött ma hozzánk, és beszélni fog nekünk az ország specifikus ajánlásokról, amelyekről már röviden szót ejtettünk, amikor nem kellett volna Strasburgi ülésünkön, de most ez a hivatalos téma, és hivatalosan is jelentek ezek az ajánlások. Úgyhogy érdeklődve hallgatjuk a mondandóját, és biztos, hogy a képviselőknek is lesz néhány kérdésük önni a szó. indeed it was. Igen, való igaz, hogy nagyon érdekes volt az ECOFIN ülésén részt vennünk. Az első olyan ECOFIN ülés volt, amelyet elnökölhettem, úgyhogy számomra nagy megtiszteltetés is volt egyben, hogy ott lehettem és Ciprust képviselhettem. Persze nem egy ország képviselőjeként van ilyenkor ott az ember, hanem az összes, 20, az összes 27 tagállam képviselőjeként. Érdekes, izgalmas volt tehát, mint mondottam, és meglehetősen sok munkát is végeztünk. Hogy visszatérjünk egy konkrét témára, melynek taglalására meghívtak az európai szemeszter elemeinek tárgyalására. Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy az ECOFIN mai ülésén elfogadta az ország specifikus ajánlásokat a 2012-es szemeszter is beleértve. Úgyhogy a 2012-es szemeszter tárgyában döntés született. A mai formális elfogadást az Európa Tanács egy héttel ezelőtti június 28-29-e lépését követte. Az ajánláscsomag magában foglalja azt a 27 ország specifikus, konkrét költségvetési és gazdasági reformokat illető ajánláscsomagot, valamint egy ajánlás, másik ajánláscsomagot az eurózónára vonatkozóan. Mint tudják, ez a második alkalom, hogy az európai szemesztert végrehajtjuk. Ez évben két újdonság is tartalmazott ez, két új gondolatot. Az egyik az comply or explain elv, ami azt jelenti, hogy a, ta, a tanács szabályként a bizottság ajánlásait követ kell kövesse, vagy ha nem teszi, akkor nyilvánosan ki kell fejtse ez eltérő álláspontját. Ez nagyon fontos kiegészítés, tudod, hogy nagyobb átláthatóságot biztosít, és mindenek előtt a számon kérhetőséget biztosítja a folyamat egészében. Azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy mindez megerősítette az Európai Bizottság pozícióját ebben a folyamatban. Ez volt a cél is, persze, és ebben sikerrel jártak. Gratulálok. A másik újdonság az az, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány eljárásból származó ajánlásokat is belefoglalták a csomagba. 12 országra vonatkoznak ezek, és bár ezek az országok hiánytól szenvednek, ezek azonban nem nevezhetőek túlzottnak a jelen pillanatban. Belgium, Bulgária, Ciprus, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Svédország, Szlovénia és az Egyesült Királyság az érintett országok. Nos, az előbb említett két újdonság révén az ajánláscsomag átfogóbb lett, bonyolultabb is, mint a múltban volt. A tanács párhuzamos pályákat szervezett meg. Az ECOFIN ajánlások, az, a stabilitás és növekedési paktum, valamint az mip köré, tehát a makrogazdasági egyensúlyi eljárások ügyét, illetve az általános struktúrás politikát, illetve és a, a foglalkoztatásügyi kérdéseket. A kihívások ellenére a mai konklúzió sikernek tekinthető. Most már a tagállamokon áll, hogy a jövőbeli költségvetési döntéseikben strukturális döntéseikben és foglalkoztatás politikai intézkedéseikben megvalósítsák ezeket az ajánlásokat. Most néhány szót szólnék részlesebben a, a vita témáiról. Ha megvizsgáljuk a tanács és a bizottság közötti eszmecsere lényegét és a comply or explain elve alkalmazását, két dolgot érdemes említeni. Először is azt, hogy az eszmecserék során kiegészítések és módosítások adódtak az ajánlásokban, melyeket az Európai Bizottság teljes mértékben támogat. Több tagállam számára nem is, több, több, több, több tagállam esetben nem módosítottak az ajánlásokon. Másodszorban azokban az esetekben, ahol a bizottsággal nem sikerült megállapodásra jutni, a tanács kifejtette álláspontját. A jelentés ezekkel a magyarázatokkal kiegészítve szintén elfogadásra került a mai napon, és nem sokára önök is megkapják azt. A jelentésben érzékelhető, hogy a eszmecsere és a módosítások is főleg a munkaerő piaci politikákra koncentráltak, a strukturális reformokra és a köz pénzekre, illetve a költségvetési ügyekre, és kevésbé koncentráltak a pénzügyi ágazatra. A változások a 27-ből 10 államra vonatkozóan adottak módosítások, és kerültek kifejtésre. A 10 esetből 8-ban a, a munkaerőpolitikai ö, módosítás, ajánlásokat módosították, tehát 10-ből 8 esetben munkaerő piaci politikákat érintettek ezek. A 2012-es európai szemeszter alapján sikernek könyvehető el. Persze vannak javítandó területek, különösen azon újdonságok fényében, amelyek a folyamatban adódtak. Ilyen kihívást jelent például, hogy megtaláljuk az optimális kihasználtságát megfelelően kihasználjuk azt a rövid határidőt, amely rendelkezésre áll. Az ECOFIN az európai szemeszter javítására törekszik eszmecseréje során. Most az Európai Bizottság viszi tovább a munkát, illetve azok az előkészítő testületek, amelyek felelősek ezért, és egy mélységi elemzés tárgya is lesz ez az októberi ECOFIN tanácsülésén. Mindezek fényében tehát a ciprusi elnökség üdvözöl a parlament részéről minden inputot ebbe a folyamatba, minden ö, hozzájárulást. A CIPUS elnökség kötelezettséget vállalt arra, hogy egy optimális és gyümölcsöző európai szemesztert készítsen elő 2013-ra. Érdemes azt is látnunk, hogy a tanács ma elfogadta elfogadta az európai szemesztert. Tehát ez lezár, lezárta ezt a folyamatot. Mindenek hatása volt. A tanács, a bizottság, állam és kormányfőkre ez hatással volt. Ez nagyon fontos Tíz nappal ezelőtt meg is vitatták ezt az állam és kormányfők. Egy másik fontos elem abban áll, hogy megragadták azokat, meghatározták azokat a folyamatokat, amelyek a javítás célját szolgálják, és várható, hogy lesznek is ilyen javítások októberre, október 12-ére, az az ECOFIN ülése áttekinti az addig tett lépéseket, és a parlamentnek is lesz alkalma hozzászólni ehhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Most kérdéseket tehetnek fel a képviselők. Először is a koordinátorok kérdezhetnek, de Zsompol még nem integetett. Kér szót, nem? Igen? Nos, elmondhatok néhány dolgot, ha szót ad, de először is csak elnézést szeretnék kérni késésemért. Csak egy részét hallottam beszámolóját, bizonyosan legérdekesebb az volt, amelyben elmondta, hogy kész a parlament javaslatait fogadni. Nos, jogi szempontból szeretném feltenni a kérdést, hogy a tanács elnöksége, illetve ön mit tervez a parlament szerepét illetően az európai szemeszter során. Úgy véljük, hogy nem csupán mellékes véleményt kívánunk szolgáltatni, valós szerepet szeretne játszani a parlament, demokratikus ellenőrzést gyakorolva. Természetesen a tagállami parlamenteket sem megfosztva szerepüktől. De érdekelne, hogy hogyan képzeli el a parlament szerepét ebben az összefüggésben, milyen legyen ez a szerep, illetve milyen eszközöket bocsájt ön a parlament rendelkezésére, hogy az európai szermeszter során a parlament fel tudjon lépni, hiszen ez nagyon fontos gazdasági övezetünk jövője szempontjából. Köszönöm. Um, Egyenként kíván válaszolni? Igen, miniszterem. Csak azért el ne felejtsük a kérdéseket. Természetesen a tanács elnöksége a 27 tagállamot képviseli. Ilyen formán az elnökség nézetei a 27 tagállam nézeteivel kell egybeessenek. Mi képviseljük a tanácsot, úgyhogy talán túl korai volna, hogy állásfoglaljak ebben az kérdésben, ám általánosságban annyit elmondhatok azért, amit egy el is mondtam már, két dolgot. Egyrészt mindannyian hozzá kell járuljunk ezen a fontos európai célok eléréséhez. Mindannyian inputtal kell, hogy hozzájáruljunk ehhez, jó, a megfelelő szellemben, de ha jól értettem a kérdését, és az abban állt, azt szerettem volna tudni, hogy van-e jogi, formális útja annak, hogyan tudjuk a parlamentet bevonni ebbe a folyamatba. Most jelen pillanatban egy tanulási folyamatban vagyunk, a állás szempontjából vizsgálva tehát, nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy egyrészt tekintsük át, mit tettünk eddig, mit értünk el ma, vizsgáljuk fel ezeket a lépéseket, és októberben majd mindezen tapasztalatok alapján, amelyek minden oldalról megragadhatóak, hiszen reméljük, hogy októberig mindannyian bölcsebbek leszünk, és akkor európai állampolgártársaink véleményét is be tudjuk vonni a folyamatba. Van tehát még időnk, tanuljuk meg, hogyan működik mindez. Az elnökség megszívleli mindezen információkat, megvitatja azokat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Lehet, hogy októberben már mindannyian többet tudunk, hiszen a saját kezdeményezésű jelentés, amelynek jelentéstevő, illetve szerzője Jean-Paul Gozász, erről is valamikor októberben szavazunk. Elisa, önkért szót. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni, hogy egyszerűbb legyen a párbeszéd közöttünk. Köszönjük szépen, hogy újra eljött hozzánk, miniszter úr. Az én kérdésem gyakorlatilag a tanácsot érintett, tanácshoz intézném azokat, nem konkrétan önhöz, mint Ciprus miniszteréhez. Néhány kérdést tennék fel, tehát a tanácshoz címezve. Először is a parlament nagyon aktívan részt vett a hatos csomag kidolgozásában reménykedtünk abban, hogy sikerül megerősíteni a bizottság hatásköreit, és a tagállamok is ezt megteszik, hozzájárulnak ehhez, mondván, hogy szankciók lépnek életbe, ha valaki nem tartja be az ajánlásokat. És ehhez kapcsolódik az ajánlások minőségére vonatkozó megjegyzésem. Az ajánlások gyengesége teljesen nyilvánvaló, nem elég kézzelfoghatóak, állandóan ugyanazt mondják újra és újra, ugyanaz a struktúrájuk, legyen szó kis, nagy tagállamról, export alapú tagállamról, mindig egyformák ezek az ajánlások, ez a második megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy a hatos csomag egyik hozzáadott értéke az volt, hogy megkértük a bizottságot, hogy nézze meg, mi a, milyen hatással van más tagállamokra az, amit egy adott tagállam tesz. Tovább járunk ugyanazon az úton, mint eddig, ez tehát a megjegyzésem ezzel kapcsolatosan. Továbbá, ha megnézzük az IMF éves jelentését, az IMF Németországról a következőket mondja. A körülmények megfelelőek az euróvezet legnagyobb gazdaságában arra, hogy egy belső kereseten alapuló fellendülés következzen be, munkaerőpiaci reformokat követően. Az árak és a bérek természetes módon kigazíthatók, illetve azok kigazítása várható. A, a bizottság eredménytáblájában azt láthattuk, hogy a túlzott deficittel és a túlzott többlettel rendelkező országokat is kezelni kell, az ő problémáikkal is foglalkozni kell. Németország esetében 5,9% volt a többlet, és gyakorlatilag alig haladta meg a határértéket, de Gondoljunk bele, Németország az egyik legfontosabb európai gazdaság, hanem a legfontosabb, erre ki kellett volna térni az általam említett tényállásra az ajánlásokban. Továbbá Portugália, saját hazám. Portugália követte az ajánlásokat nagyon szigorúan, és ez nem működött. Ha megnézzük az eredményeket, akkor azt láthatjuk, Portugália betartotta az ajánlásokat, nem folyamodott a görög módszerhez, illetve nem úgy van ez, mint Görögország esetében, ahol nem tudni, hogy betartották-e az ajánlásokat. De nézzük meg Portugáliát, nagyon rossz a helyzet, az ajánlás pedig továbbra is az, hogy folytassuk úgy, ahogy eddig. Mi a tanácstól azt várnánk, hogy az ajánlások alapján elért eredményeket és vegyék figyelembe a jövőbeni ajánlások megfogalmazásokat megfogalmazásakor. Továbbá a tanács mindig olyan ajánlásokat fogalmaz meg, ahol a munkaerőpiac áll mindig a középpontban. A szociális párbeszéd iránt tanúsított tisztelet egy európai alapelv. Ami az Olaszországgal kapcsolatos ajánlásokat illeti, a bizottsági javaslatban az állt, hogy lefelé kell kiigazítani a béreket, a szociális partnerekkel egyeztetve, és a nemzeti gyakorlatnak megfelelően. A tanács úgy döntött, hogy törli ezt a mondatot, most pedig csak az áll a szövegben, hogy az új bérmeghatározó rendszert kell végrehajtani a körülményeknek megfelelően a szociális partnerekre vonatkozó rész kikerült a szövegből. Ez egy visszalépés. Amikor azonban Finnországról van szó, a bizottság nem kérte a szociális partnerek megkérdezését, illetve konzultációt velük, és a tanács itt pedig betoldotta a szövegbe, hogy a szociális partnerekkel igenis konzultálni kell. Tehát miért van ez így? Ezt szerettem volna megkérdezni, és nem önt kérdezzük személyesen, nem önhöz személyesen intéztük a kérdéseket, hanem a tanácshoz. De ez Igen, ezt belátom, és nem érzem magam személy szerint sértetnek. Több kérdést vetett fel, ám mindegyik mögött van ö, részben választ az, amit korábban mondtam. Mindegyikben lehet mélységében, mindegyiket lehet mélységében elemezni, tárgyalni, véleményt kifejteni mindegyikkel kapcsolatban. Én inkább azt javaslom viszont, hogy az ön által tett kommentárok jelentős része, amelyekben van igazság jelentős részben, további vizsgálatot igényel. És, és ez látható is, hogy módosításokat, változásokat eszközöltek a tanács körében, és figyelembe kell venni ezeket az érveket. Mivel számítottam mélységben, mélységi kérdésekre, hoztam magammal a szakértőt, Németország szakértőjét, félig német is, aki talán résztesebben tud majd reflektálni ezekre a felvetésekre és kérdésekre, amiért átadnám kollégámnak a szót, azt szeretném elmondani, hogy van van abban igazság, amit Portugálba kapcsolatban mondott, és ö, hazám, Ciprus is ugyanerre ezen útra úton jár. A, a külső körülmények sok esetben nem feltétlenül a belső, az országon belüli feltételek, hanem a külső körülmények olyan irányba vihetnek országokat, amelyekről korábban nem is álmodtak volna. Olyan helyzet adódhat, egy európai válsághelyzet, ahol is egyik ország eseményei hatása vannak a másik országéra. És kicsit eltérve a pályáról, a saját helyzetünk abban áll, hogy Görögországban probléma adódott, súlyos gond, és ez hatása volt az én hazámra is. 15 éve jól halad a gazdaságunk, és mégis elképesztően rossz helyzetbe kerültünk külső hatások miatt. Tehát ugyanezeket a kérdéseket mi is végig gondoljuk, átérezzük, megkérdezzük önmagunktól, megvitatjuk, és reméljük, hogy választ is kapunk rá, nem évek múlva, hanem néhány hét vagy hónap múlva. Most pedig Andrásznak adom már a szót. Uh, um, Jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy ilyen érdekes párbeszédet folytathatunk az Európai Parlament Ekon szakbizottságával. Először is mindannyian tudjuk, hogy még a közgazdászok véleménye is nagymértékben eltér egymástól. Én megpróbálok egy konszenzuson alapuló, általános véleményt bemutatni a tanács részéről, de biztos, hogy a véleményünk eltérhet bizonyos kérdésekben. Ami az ajánlásokat illeti, az az általános meglátás, hogy konkrétabbak az idén ezek az ajánlások, és kötelezőbb jellegűek, de igazuk van mindenképpen, országra szabottan, még inkább országra szabottan kell ezeket meghatározni, prioritásokat kell meghatározni, és a következő körben a végrehajtásra vonatkozó konkrét határidőket is meg kell határozni, hiszen jelenleg az ajánlások nagyon általános jellegűek. Felmutatnak egy bizonyos irányt, de nem túl konkrétak és nem térnek el a mindennapos gazdaságpolitikától ilyen értelemben. A második dolog, amit említettek, az egyik tagállamban foganatosított intézkedések hatása többi tagállamban. Nagyon nehéz feladat ez, nagyon nehéz fel, felmérni ezeket a hatásokat. Tudják, hogy jelen pillanatban az IMF foglalkozik ezzel a kérdéssel, megpróbálja megtenni ezt a felmérést, de nem olyan egyszerű feladat egy gazdaságot elemezni, mondván, itt költségvetési egyensúlyhiányok tapasztalhatók, strukturális problémák, növekedéssel kapcsolatos problémák. Az efféle kölcsönhatások nagyon technikai jellegű kérdések. De mindenképpen egyetértek azzal, hogy főként a nagy országok esetében figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az ő politikájuk milyen hatással van az euróvezetre vagy az Európai Unióra, mint egészre. Ön Németország példáját említette. Az eredménytábla mutatja, hogy a mi megközelítésünk értelmében mint a többlet, mint pedig a hiány egy olyan dolog, amelyet érdemes kiemelni, más súlyozással ugyan, de mégis mindkettővel foglalkozni kell, ez a tanács véleménye. Sajnálatos módon ciprusiként ezt kell, hogy mondjam, hiszen a mi tapasztalataink is ezt mutatják. Ez egy nagyon súlyos probléma tehát nálunk is, és mindenütt, de a problémát sikerült azonosítani, és szerepel ez a szövegben. Ami a trojkát illeti, az elgondolás az, hogy egy tanulási folyamatban vagyunk jelen pillanatban. Fontos látnunk, hogy a programok most már sokkal szélesebbek, átfogóbbak, nem elsősorban fiskális programról van szó, hanem több olyan elem tartozik ide immáron, amely a növekedési programhoz tartozónak tekinthető, sőt, a banki ágazat, a banki dimenzió is olyasmi, ami immáron ebbe a keretbe tartozik. Fontos látnunk azt is, hogy eh, időre van szükség ahhoz, hogy ezek a programok eredményre vezessenek, ezt önök is tudják. Ez nem kifogás természetesen, Előfordulhat, hogy a programokat meg kell változtatni, átfogóbbá kell tenni őket, ami a megközelítésüket illeti. De fontos mindenképpen, hogy időt hagyjunk a programoknak arra, hogy eredményre tudjanak vezetni. Rövid távon nagyon nehéz mérni egy-egy program teljesítő képességét, és ciprusiként mondom, hogy hát van egy programunk, és mindannyian tudjuk, hogy a közeljövő nagyon nagy kihívásokat rejt majd, mind politikai, mind szociális, mind pedig gazdasági értelemben. Ezt tehát tudjuk mindannyian. Ami a munkaerőpiacot illeti, azt hiszem nagyon fontos különbséget tennünk. Finnország és Olaszország nem ugyanabban a helyzetben van. Nem akarok ebben konkrétan szint vallani, hiszen nem ismerem részlet, a részleteket, de azt hiszem, hogy nem ugyanarról a helyzetről beszélhetünk. Olaszország esetében, ahol a versenyképességgel van gond, és más a helyzet Finnországban és ön is nagyon jogosan beszélt arról a legelején, hogy az országok eltérnek egymással, így az ajánlások, a nekik megfogalmazott ajánlások is el kell, hogy térjenek egymástól. Köszönöm az ALDE képviseletében, Ole. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, nekem is több kérdésem van. Egyesek általánosabbak, mások konkrétabbak. Azon gondolkoztam, hogy merre halad a vita Önök ugye kidolgoztak ajánlásokat, módosítják, módosították ezeket itt-ott, és lehet persze utolsó pillanatban is még módosítani. Ám ez pontosan hogyan történik? Mi a menete ennek? És milyen érvek állnak mindez, minden mögött? Érdekes volna ezt meghallgatni. Ez egy nyílt vita, vagy már előre eldöntött dolgokról van szó. Bulgária és Málta ellene szavaztak ennek a csomagnak. Miért tették? mik voltak azok az ajánlások, amelyek ez, ez a két állam nem fogadott el. Hazám Svédország vonatkozásában a bizottság ajánlásában az áll, bátorítani kell a növe, megnövelt bérrugalmasságot. Aztán ezeket a szavakat a tanácsi ajánlásból törölték. Hazámban nagy vita kíséri ezeket, érdekelne mögött állók. És van még két egyszerű kérdésem. Borgúr, a svéd pénzügyminiszter, az ön kollégája, múlt, a hétvégén úgy nyilatkozott, hogy Görögország többé-kevésbé biztosan csődbe megy. Erről mit gondol? A finn pénzügyminiszter meg ezen a hétvégén úgy látszik intenzív hétvége volt ez Észak-Európában. Azt mondotta a finn pénzügyminiszter, hogy Finnország kiléphet az eurózónából, hogyha ők kell fizessék a számláját a déli tagországoknak. Nos, ez van az öt kérdésem. Köszönöm, hogy válaszol rájuk. I will try and, um, Igyekszem megosztani a válaszokat kollégámmal. A két utolsó ügyre térnék ki először, amelyet felvetett. Szerintem nem helyén való, hogy kommentáljuk mások nyilatkozatait bármiről is. Ám fontos téma az, amit említett, és vonatkozik is ránk, így módon mégis kommentálnám, függetlenül attól, hogy ki mondta és hogy mondta. Lehet, hogy nem az összefüggésből kiemelve idézték, ám tény, hogy görög helyzet nagyon komoly. Én magam is említettem, hogy a hazámban tapasztalható problémák, most tapasztalható problémák nem hazai sütetőek, hanem egy a görög gazdaság képtelenségéből adódó probléma, amely hozzánk begyűrűzött, és jól tudjuk, hogy az év elején döntés született arról, hogy fűnyíró elvszerű módon leértékelik a, a görög államad kötvényeket, a PSI-okat. Ennek hatalmas költsége volt. A saját bankjaink, amelyek görög kötvényekbe fektettek be, mert ciprusi bankok, amelyek fiókokat nyitottak Görögországban, nagyon megszenvedték ezeket a lépéseket. ha egy országban a gazdaság ilyenképpen leromlik, mi a teendő? Felmerül a kérdés. Hát azt lehet tenni, hogy most teszünk. Erről folyik a vita. A bankunió megoldásairól, az egységes felügyeleti hatóság létrehozásáról Európában, hogy ezeket a helyzeteket figyelemmel lehessen kísérni. Ha lett volna egy ilyen monitoring hatóság európai szinten, tíz évvel ezelőtt mondjuk. Bizonyal mondhatjuk, hogy nem, nem szenvednék meg ezeket a bajokat most. Ám a bajok itt vannak, ez a valóság, nem lehet elszaladni ezek elől, szembe kell nézni velük. És ebben a folyamatban az olyan alapok, mint az IFSF, vagy az ISM eh, létrejöttek azzal a célral, hogy anélkül, hogy túl nagy kárt okozzunk Európa többi részének, megoldjuk a problémákat. Pénzügyi problémák ezek. Hosszú éveken át, és az előző alkalom, amikor önök előtt megjelenhettem Strasbourgban, kifejtettem azt az érvet, azt a gondolatot, hogy nagyon örülök annak, sőt, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt ülhetek önökkel szemben, a 27 tagállam képviseletében, amelyek nehéz helyzetet igyekeznek megoldani, és bizony hiszem azt, hogy megoldásra jutunk majd. Persze a megoldás nyilván nem az első nap fog előpattanni, lehet, hogy hónapokkal később, egy évvel később, vagy évekkel később, ám meg kell találjuk, és meg is találjuk annak a módját, hogy békés, civilizált módon kidolgozzuk a válaszokat ezekre a bajokra. Emlékezetten, hogy az elmúlt században másképp mentek a dolgok, nem volt meg ez a lehetőségünk. Ezért mondom azt, hogy megtiszteltetés az, hogy itt, és egyfajta előjog az, hogy ebben a korban élhetünk, ám ettől még nem oldulnak meg maguktól a problémák, a bajok itt vannak, és az együttműködés szellemében kell, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. És ahogy mondottam, fájdalmas ez számomra is, mert hazámban, amely sikeres gazdaságot működtetett, egy átgyűrőző problémának az áldozata alá lett. Remélem, hogy a folyamat végén marad azért szolidaritás európai állampolgár társaink felé is, és olyan megoldás születik, mely révén nem jutunk oda, hogy egy olyan ország, mint Görögország bukásra ítéltessék. Mert ha egy ország elbukik, ez lehet, hogy is Görögország, máskor lehet, hogy más ország lesz az, olyan hatások gyűrűznehettek át, amely Európa többi részének állapotát is aláshatják. Ezt senki sem akarja. Ugyanakkor azt is le kell, le kell mondanunk, hogy az előjog és a megtiszteltetés, valaki Európához tartozhat, az bizony felelősséggel is jár. Görögország tehát kell, hogy vállalja ezeket a felelősségét, be kell lássa, és teljesítenie is kell ezekből, ezekből eredő lépéseket ahhoz, hogy elvárassa Európa többi részének szolidaritását. Tehát így igyekeztem a két utolsó kérdésre átfogó oda válaszolni, most pedig kollégámnak adnám meg a szót, hogy a többi kérdésre adjon választ. Um, I think uh, you have Azt gondolom, hogy egy valóban nagyon fontos dologra tapintottak rá, nevezetesen, hogy mind a politikai, mind a technikai párbeszéd az ajánlások kapcsán egy olyan terület, amelyről mindannyian tudjuk, hogy javítanunk kell rajta. A tagállamoknak megvan a lehetősége arra, hogy megbeszéléseket folytasson a bizottsággal, de inkább bilaterális kétoldalú szinten, a különböző országokban más-más a gyakorlat, vannak olyan országok, ahol bevonják a szociális partnereket és a parlamenteket hatékony módon az egész folyamatba, más tagállamokban nem így néz ki a gyakorlat, ha ez kellene, hogy legyen a gyakorlat, azt gondolom ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell. Több időre van szükségünk. Azt hiszem mindenki számára világos, hogy a megbeszélések rövid idő alatt zajlanak, így nincs alkalom méreható párbeszédre. Sokszor sematikusak ezek a párbeszédek. És ami Bulgáriát és Máltát illeti, a nyugdíj, a nyugdíjkor határ itt egy fontos kérdés, és hát nyilvánvalóan ezek olyan kérdések, amelyek nem csak egy tagállamra vonatkozóan tekinthetők fontosnak. Mind ahogy már elhangzott, nagyon nehéz időket élünk, nagyok a kihívások, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy időt találjunk arra, hogy mélyreható párbeszédet is folytassunk, a részletes párbeszédeket. Azt gondolom, ez nem csak Bulgária és Málta vonatkozásában fontos. Mi például a nyugdíjak politikai, szociális és gazdasági vetülete, és melyek a jó gyakorlatok ezen a téren. Köszönjük szépen, Sven! Ja, ich fange mal auf Deutsch an. Németül kezdem, aztán majd angolul csatolok ez egy kérdést. Először is üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban ismét. Nos, a bizottság anyagának áttekintése után és a most elhatározottak után ez kétségkívül egy előrelépés. Világosan látjuk, hogy a felhígítás korlátok között maradt. Egyes helyeken megpróbálják a felhígítást, de a kulcsterületek megmaradtak. Ezt abból láthatjuk, hogy sok ország esetében nem volt szükség módosításra. Ez alapvetően örvendetes, és megmutatja a bizottság megerősített szerepét is, ahogyan azt említettük. A saját országom, Németország esetében el kell mondanom, hogy az a benyomásunk, hogy a tanács egy új trükköt talált, hogy megakadályozza, hogy ezt az anyagot komolyan vegyük. Először is kiegyensúlyozott az ajánlás, nem mondhatjuk, hogy gazdaságilag liberális lenne, és csak a bércsökkentést eh, ismerjük. A béreknek a produktivitással kell növekedniük, többet kell beruháznunk a képzésbe, a kutatásba, az is szerepel az anyagban. A képzés rendszer nem szolgálja a leggyengébbek érdekeit, egyes szolgáltatásokat liberalizálni kell, amelyekhez nehéz a piac hozzáférése. Wolf Klincsanos nincs itt, sok választóját érinti ez, ugye itt ez a gyógyszertárakra és hasonló területekre vonatkozik ez. A bizottság veszélyes területekre merészkedett ezzel, és az adó ösztönzőket is meg kell változtatni szerinte, például a másodállásoknál. Tehát sok nehéz pontot vett fel az az anyag, Németország nem kért módosítást, de hogyha megnézzük a részleteket, akkor láthatjuk, hogy ugyanazok az ajánlások, mint tavaly is tehát az ajánlásokat nem követtük. És az felveti a következő kérdést, az az, hogy mi történik azokon a területeken, ahol az ajánlások nem változnak meg, ahol az országok nem tesznek semmit. Ott nincs comply or explain. Tehát azokon a területeken, ahol az országok figyelmen kívül hagyják az ajánlásokat, ott kedvesen úgy fogalmaznak, hogy részben követték az ajánlásokat, Lényegében ezeken a területeken semmi nem változik. Érdekelne tehát, hogy a tanács hogyan kívánja kezelni azokat az országokat, amelyekkel szemben, szemben éveken keresztül ugyanazokat az ajánlásokat kell megfogalmazni, és a bizottság részéről is érdekelne, hogy hogyan kezeli ezt a helyzetet, az az, hogy az országok nem reagálnak az ajánlásokra. Um. És még egy megjegyzés angolul. Beszélt arról, hogy szolidaritásra van szükség Ciprus vonatkozásában, annak érdekében, hogy azon problémákat megoldjuk, amelyek a görög problémák ágyűrűzéséből eredeztethetőek. Láthatjuk mindannyian, hogy milyen súlyos a ciprusi helyzet. Azt gondolom, jó okaink vannak arra, hogy támogassuk Ciprust, hogy elkerüljük a bankrendszer összeomlását, ugyanakkor azonban a szolidaritás nem egyirányú út. Már Strasbourgban is beszéltünk erről. Az önök adórendszere lehetővé teszi, hogy a befelé irányuló dividensekre nulladót vessenek ki, és a kifelé menő dividensekre ugyanígy, ez, illetve osztalékokra. Ez az oka annak, hogy annyi vállalat regisztráltatja magát Ciprusban, Azért, mert az adórendszerük nagyon kedvező. Felmerült bennem, hogy ha az európai mechanizmusoktól kérnek segítséget, akkor készen állnak-e arra, hogy változtassanak az adórendszerükön annak érdekében, hogy ne lehessen ezt a rendszert az adóelkerülésre felhasználni. Azt hiszem, jogos ez a kérdés, ezt a kérdést feltenni, ha annak szolidaritást kérnek a többiektől. Az utolsó kérdése válaszolnék először megint. A szolidaritásra utalt. Ez nem Ciprust érintette konkrétan. Általánosságban mondtam azt, hogy Görögország az az állam, ahonnan a gond származott. Ennek az ágyűrűző hatásai érintett értékel Ciprust, és egyrészt nagyon hiszek a, a szolidaritás fogalmában és elvében, a körögök, amennyiben elvárják és joggal várják el a szolidaritást, komolyan követjék saját kötelezettségeiket is Európával szemben. Ezzel összefüggésben említettem ezt Ciprus kapcsán is. Ám a szolidaritás fogalma minden országra vonatkoztatható. Bármely országa kapcsolatban felmerülhet. Az adó ügyére most nem térnék ki, a mai ülés témája nem ez volt. Ám ha szerintem nem helytálló az információ, ám hogyha írásban hozzám fordul, akkor írásban válaszolok is arra, hogy, hogy ha a ciprusi adórendszerre vissza akarnak élni, azzal foglalkoznunk kell. A ciprusi adómértéke nagyon alacsony, ám ez mindenkire érvényes. A helyi cégekre, bármely európai vállalatra, bárkire, aki Ciprusban céget alapít. Ez egy alacsony adó mértékű ország. Említette azt is, hogyha mi történik akkor, hogyha az ország ajánlásokat nem veszik figyelembe, és újra és újra megszületednek ezek az ajánlások. Ez tény, hogy így lenne, ha nem hajtanák végre őket, de épp ezért ismételtem meg újra és újra a comply or explain elv fontosságát. Most már a tanács felelősségébe tartozik az, hogy felvállalja az ajánlásokat, és azokat képviselje. Én értelemben tanács hatalmas felelősséget vett a vállára, amelyet korábban nem, amelyet korábban nem bírt. Mostantól ez a tanács kötelessége egy olyan rendszer alakult ki, amely lassan, de folyamatosan beindul. A tanács kell, hogy kifejtse. Tanács kell kifejteni, hogy miért valaki számára miért címezték két éven át ugyanazt az ajánlást én értelemben helyén való a meglátása, de igen, igen remélem, hogy ez a mechanizmus, amely létrejött, eredményeket is hoz majd az idő haladtával. Megint csak megosztom a válaszjogát. Igen, nyolcan állnak még sorban kérdéssel, úgyhogy éjfélig, éjfélkor megy a gépem, úgyhogy addig én szívesen maradok. Akkor már valaki más elnököl, mondja az elnök asszony. A következő hozzászóló a konzervatív frakció tagja. Rövid lesz a kérdésem. Nagyon átfogó kérdéseket hallottunk már itt. Az enyém a, az, amit a választóim folyton kérdeznek, hogy vajon a legrosszabb még most jön a tagállamokban, vagy már túl vagyunk a mély ponton? Tekintetre azokra a párbeszédekre, amelyeket lefolytattak, és a soros elnöki posztjukra vonatkozóan garantálhatja azt, hogy most már kifelé jövünk a gödörből, vagy még, még lefelé csúszhatunk, és lehet még sokkal rosszabb is? As I said, I have been in the chair. Mint ahogyan elmondtam, ma voltam először elnök az ECOFIN gyűlésen, illetve találkozom, Nem tudom, hogy erre való tekintettel meg tudom-e válaszolni kérdését, de megpróbálom. A nemzetközi válság már egy ideje tart, talán 2008-ig mehetnénk vissza, ugye a Lehman Brothers akkor omlott össze, azóta a pénzügyi ágazatban, a bankágazatban több csőd is lezajlott. Senki sem vitathatja azt hiszem, hogy Európában és Európán kívül is rengeteg erőfeszítést tettek arra, hogy orvosolják a helyzetet. A G20-as, G7-es találkozókon, többek között mindenki megpróbálta feloldani ezt a válságot, amelyet a szabadpiaci rendszer bizonyos gyengeségei, hiányosságai okoztak. Úgy gondolom, ezen a területen sok-sok dolog történt, sok lépést tettünk eddig. Szeretném azt gondolni, hogy már kifelé haladunk a válságból. Európában természetesen a pénzügyi problémákat egy további probléma súlyosbított az euróválság. Tehát, ha úgy tetszik, rosszabb volt a helyzetünk, mert kettős problémával szembesültünk. Tekintve, hogy mi történt az elmúlt hat hónapban, tekintve, hogy milyen döntések születtek, még akkor is, hogyha csak a tíz nappal ezelőtti döntésre gondolunk, amely ilyet a csúcson hoztak meg az állam és kormányfők, azt gondolom elmondhatjuk, hogy alapvető problémákat oldottunk meg, és még többet oldunk meg jelen pillanatban is ez a folyamat zajlik, most, hogy beszélünk. A rendelkezésemre álló információk alapján azt hiszem, biztos mondhatom, hogy a helyzet javul, vagy legalábbis ellenőrzésünk alá vontuk a problémákat. Sok-sok párbeszéd zajlik jelen pillanatban is, hogy hogyan javítsuk tovább a helyzetet. Elnök, elnézést! Elfogadhatatlan, hogy valaki a terem közepén felálljon, és a kérdést feltevő képviselő előtt áldogáljon. Kérem, ez nem megfelelő. Werner, ha előtted állna, áldogálna valaki, miközben a te kérdésedre válaszolnak, neked se tetszene. Hát hát You're coming later. Majd később kapszott. Ja, jó, rendben. I think I just conclude that... Szóval éppen lezárult, lezártam, akartam mondani, optimista vagyok szívesen gondolkozom úgy, hogy hajlak arra, úgy gondoljam, hogy kifelé jövünk az alagútból, ebből az európai válságból, az euróválságból, a pénzügyi válságból. Legyünk türelemmel, kijutunk innen. Elnézést, hogy félbe kell szakítani önöket, de ma reggel is megtörtént, hogy asszisztensek állva beszélgettek képviselőikkel, és kitakarták a mögöttük ülő képviselőt aki éppen beszélt, vagy kérdeztet föl. Talán lehetnénk kicsit fegyelmezettebbek. Most csoportokban tennénk fel a kérdéseket, mert csak összesen 25 percünk maradt. A, a, arra van időnk a, a terem, addig a meg a tolmácsok. Jean-Paul. Egy ügyrendi kérdésem lenne, meddig tart az ülésünk? mert módosult ugyanis a napirend. Eredetileg egy órát szántunk erre a napirendi pontra 16 óráig. Most érdekel, hogy meddig tart ez az ülés, hiszen nagyon sok kötelezettségemet kell majd megváltoztatnom ennek függvényében. Tehát egy órás ez az ülés? Um, we can carry on. I igen, folytathatjuk 6.30-ig, addig áll rendelkezésre terem és a tolmácsolás. És hát láttuk, igen, hosszasan fogalmazták meg a kollégák a kérdéseket is, tehát az egy órás keretet már túlléptük, a miniszter úr azt mondja, hogy tud maradni, tehát 6.30-ig folytatjuk, hogyha ez mindenkinek megfelel. De most már összegyűjtjük a kérdéseket, hogy egy kicsit gyorsabban haladjunk. Antolin, Sánchez Presedo és még ketten, ott már Karasszal zárva a csoportot, ott már elment. Akkor Werner, te leszel. Te kapsz szót majd. De még nem, még nem. A harmadik vagy. Antolin, Pablo, és aztán Werner. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer eh, la, la presencia del representante de la... Köszönöm szépen. A ciprusi elnökségnek, hogy ellátogatott hozzánk és a szemeszterrel kapcsolatos ajánlásokat bemutatta, ez jó, a gazdasági koordináció előre vitele is fontos. Mi nyolc darab ajánlást kaptunk, tehát ez egyfajta rekord, és a második pedig az euróövezet. Spanyolország vonatkozásában Érdekelne, hogy a bizottság hogyan igazította ki ezeket az ajánlásokat. Itt volt három módosítás. Úgy tűnik, hogy helyes irányba haladnak ezek a politikai változások. A kiadások helyzete is javul, a közigazgatási, aztán ott van még a nyugdíjak helyzete, a törvényes nyugdíjkorhatár kitolása, a foglalkoztathatóság a sérülékeny társadalmi csoportok esetében fontos, hogy Spanyolország kicsivel több időt kapjon ezen ajánlások végrehajtására. A fiskális konszolidációt intelligens módon kell végrehajtani. Amikor három hónappal ezelőtt benyújtották a költségvetést, ott 5,8%-os deficitet irányoztak elő, 3% körül kellene, hogy legyen ez a számarány. Most 6,3%-ból indulunk ki, Akkoriban hasonló információink voltak, mint most. Itt rövid időn belül módosultak a kritériumok. Egy specifikus határidőt kell bevezetni egy két éves terv tekintetében július végéig Spanyolország esetében. Három hónapon belül pedig felülvizsgálatra lesz szükség. Üdvözlöm az vezettel kapcsolatos ajánlásokat, azonban itt hiányoznak számomra a határidők tehát, hogyha egy ország esetében határidőket fogalmaznak meg, akkor ez mindenképpen jobb. Az ajánlásokban az euróvezet vonatkozásában is meg kellene ezt tenni. Ja, fogynak a, a kérdezők, mert lassan haladunk. Pablo a következő, Astrid elment, Ani ugrik be a helyére. Pablo. Eh, Sharon, querido ministro, también agradecerle su presencia. Miniszter úr, köszönöm, hogy itt van körünkben. A bankunióra szeretnék utalni kérdésemben. A parlament mindig is támogatta ezt az elképzelést, és örülünk annak, hogy a legutóbbi pénteki európai csúcs megszületett a megállapodás a bankuniót illetően. A tanács nagyon világos mandátumot adott a bizottságnak annak érdekében, hogy készítse el az erre irányuló javaslatot, de a tanács egyes tagjai itt észszerű határidőkről beszélnek a bankunió végrehajtását illetően, más tagok viszont a tanácsban azt mondják, hogy akár éveket is igénybe vehet ez a folyamat, tehát amíg a bankunió megszületik. Mi az ön elképzelése? ECOFIN elnökként ezzel a kérdéssel kapcsolatban ezt a javaslatot pessimistának vagy optimistának becsüli? Köszönöm, Annie. Thank you, Sharon. Köszönöm, Sharon. Miniszter úr, nem szeretném megszorongatni önt, Görögországgal kapcsolatban kérdést feltenni. Az ajánlás Görögországgal kapcsolatban igen rövid, csak annyi áll benne, hogy végre kell hajtani a programot. Jó tudjuk, hogy ez az, amit az önkormánya, illetve az új görög kormány pontosabban, és az új görög pénzügyminiszter szándékszik tenni. Ez azért az sehogy sem működik, hogy, hogy egy, hogy démonizálunk bármely tagállamot is az eurozónában, és úgy festjük le, mint minden baj okozóját. Ennek kapcsán utalnék azokra az ország specifikus rekomendációkra, ajánlásokra, amelyeket Eliza hozott fel Portugália és Ciprusa vonatkozóan is. Ugye egyik dolog az, az, az egymástól való függőség kérdése, nincs kétség a felől, hogy hogy a banki, a, a ciprusi bankok kitettsége nagyon magas volt, a, a görög és a görög államkötvényekben tartott tőkéjük magas volt, és ez, ez megszenvedi Ciprus, és ez, és ez Ciprusban államháztatási problémákat is jelent. De az egymástól való függőség a, a, a, lehet egy dolog, ám kérdés, hogy a felír gyógyszer helyén való-e? Ez egy másik kérdés. Azt szeretném kérni tehát, hogy vegyék figyelembe azokat az ajánlásokat és javaslatokat, melyeket a parlamentet, illetve a mi szakbizottságunk elizemlítette a hatos csomagot például. Én meg utalnék a kettes csomagra. A monitoringra és a felügyeletre. Miniszter úr, mi javasoltuk azt az új szabályozás keretében, hogy azok az országok, melyek programot hajtanak végre, kiigazítás programot hajtanak végre, képesek kell legyenek arra, hogy, hogy bizonyítják rugalmasságukat, például az, hogy a program végrehajtásban, vagy a makrogazdasági egyensúlyhiányokban az esetleges a céloktól való eltérésre tudnak reagálni hogyha ezek olyan okokból származnak, amelyek nem állnak a tagállam hatalmában. Tehát több rugalmaság kell ahhoz, hogy hatékonyabban és eredményesebben lehessen végrehajtani a programot. Ez volt a parlament ajánlása. Azt szeretném megkérdezni önök, öntől, hogy ezeket a módszertanokat alkalmazzák -e önök. Először a, holnap lesz először a háromoldalú intézményközi megbeszélés, András is itt lesz, azon, ez holnap lesz, és az elnökség képviseletében András itt lesz. Itt nem. Az a célunk, hogy a intézményközi háromadról megbeszélést lefolytassuk, ám reméljük, hogy a parlament ajánlásait megszívlelik majd. the first question, which, uh, Ami az első kérdést illeti Spanyolországra vonatkozóan, valamint a Spanyolországra vonatkozó nyolc konkrét ajánlás kapcsán. Azt gondolom, az ajánlások nagyon relevánsak, és tulajdonképpen a pénzügyminiszter Luis volt az, aki ma tájékoztatta az ECOFINT és múlt éjjel az eurócsoportot arról, hogy szükséges előfeltételként kezelik az ajánlások végrehajtását. Spanyolország ugye nem csak a bankrendszere számára kapott segítséget a bankok feltőkésítése céljából, hanem egy évre, egy évvel el eltúljuk, eltoljuk a 3,6%-ról 2%-ra történő költségvetési hiánycsökkentést 2014-ig kap időt erre Spanyolország. A, az ajánlásokat részint a Spanyolország, és ezért eh, az Eurócsoport és az ECOFIN jóvá hagyta a spanyol kérelmet, eleget tett a spanyolok kérésének. Láthatják tehát, Európa rendelkezésre áll, vannak eszközeink, amelyekkel segíthetünk egymáson. Egy kétirányú út ez. Görögországra tekintve tudjuk, hogy Görögországban gond van, de fontos a szolidaritás alapelve is. Szolidárisnak kell lennünk Görögországgal. Ugyanakkor természetesen fontos a kötelezettségeket is teljesíteni. Az új görög pénzügyminiszterrel tárgyalva Janis Tornárasszal beszélve tárgyalva. Azt hallhattuk az ő részéről múlt éjjel, hogy Görögország eleget tesz kötelezettségvállalásainak, és ezt egészen szilárdan vallotta. Ez tehát egy nagyon jó példája annak, hogy a szolidaritás is a kötelezettségek teljesítése kéz a kézben jár. Ami a bankuniót illeti, úgy gondolom, tíz nappal ezelőtt merült fel ez igazán, ez az elgondolás, sok mindent kell tenni még ezen a téren. Sokat tennünk. Az ECOFIN-nek ez az egyik prioritása, és a tanácsnak. Meg fogjuk vizsgálni ezt a kérdést, és remélhetőleg eh, hamarosan kapunk egy javaslatot erre vonatkozóan a bizottságtól, az Európai Bizottságtól. Ami a felügyeleti hatóságot, a közösségi felügyeleti hatóságot életi, ami ugye a bankunió egyik alapvető eleme vagy előfeltétele lenne, úgy gondolom, hogy ha meg lesz ez a hatóság, látni fogjuk, hogy lassan kifelé haladunk a válságból, mint korábban is mondtam, én optimista vagyok. Látni fogjuk, hogy visszatér a bizalom, ugyanis a pénzpiacok adatokra támaszkodnak, és a bankrendszer elengedhetetlen a gazdaság támogatása szempontjából természetesen, és összefügg ez, ezzel az államadóság kérdése is. Ezek mind-mind összefüggnek egymással. Did you want to um, azt mondta, hogy a kettes, a tupekkel mindent megoldhatunk? Szeretne bármit hozzátenni ehhez a kérdéshez? Szerintem nem szabad megelőlegeznünk a holnapi nagyon izgalmas és eredményesen érkező vitát. Holnap kerül ez majd terítékre. Elnök. Igen, ez nem meg, nagyon meglepő válasz, reméljük valóban, hogy előre lépünk holnap. Elnézésüket kérem, hogy azon képviselők nem tették fel a kérdéseket, akik elmentek. A koordinátorok talán túl sok szaftos kérdést tettek fel az elején, és ez ennek alapján hosszú válaszokat kellett adjanak. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottak erre az ülésre. Az ECOFIN közepette nem volt ez könnyű, ezt tudom. Még azt szeretném bejelenteni, hogy a következő ülésünk szeptember 3-án 3 órakor lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.